rendezze. Kezdjük Alisztán képviselővel. Köszönöm szépen. Usted la palabra para dar su explicación de voto sobre el informe Casaca. A Casaca jelentésről van szó. Nap mint nap, elnök úr, súlyosbodik a probléma, és azt veszem észre, hogy 1,6 milliárd eurót költöttek az európai adófizetők pénzéből erre az épületre. Ne felejtsük el, hogy 9,3 milliót öntöttek ki a politikai frakcióknak már egyszer, és szeretném, hogyha megerősíteni a parlament elkötelezettségét a saját költségeinek és széndiokszid kibocsátásának 30%-os csökkentésére. Egyetlen egy eurót nem költöttünk eddig erre. A legbotrányosabb széndiokszid kibocsátás maga az, hogy Strasbourgba járunk. 12-szer ennyi ember repül, utazik, és E, ez a jelentés nevetséges ennek a tükrében, hogy a parlament továbbra is minden hónapban repülőzik. Köszönjük szépen. A Sinat képviselő kap szót a Kaszaka jelentéssel kapcsolatban. Akkor Korbett úr, hogyha nem Sinat képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, tegyem el is Elisztár úr megjegyzését szeretném kontextusba helyezni. Az Európai Parlament 1,3 fontba kerül minden európai polgár számára évente, ideértve Eliszter urat is, és 5,75 század fontba kerül a House of Lords az Egyesült Királyságban, Lords az Egyesült Királyságban. Tehát a mi parlamentünk az angol polgárok számára negyed annyiba kerül, mint a saját parlamentjük, de ez persze önmagában nem kielégítő ér, valóban csökkentenünk kell a költségeinket, ahol csak lehet. Elister úr, amikor arra utal, hogy túl sok pénzbe és széndiokszidba kerül ez a strasburgi pendlizés, ez egy helyes megfigyelés, csak ezt a döntést nem az Európai Parlament hozta, hanem az európai tagállamok, akik Edinburgh-ban John Major angol miniszterelnök elnöksége alatt kötelezték, jogilag kötelezték, szerződésekbe lefektetetten kötelezték a parlamentet arra, hogy 12-szer Franciaországban ülésezzen. Emlékeztetem Eriszter urat erre a tényre. Explicación de voto sobre el informe Sondergaard. Ja, ja. Sandergaard jelentése kapcsolatban tegye meg a ö, szavazat No, Astrid, ez itt van, ez itt van. Astrid, please, Mr. Corbett. I, I continue, right. Yes, well, uh, uh, this is... Igen. A tanácsra kapcsolatban ö, Ugye van egy gentleman's agreement arra vonatkozóan, hogy a választások előtt a parlament és a, a tanács, a jogalkotás két ága, mind a kettő a saját költségvetésért vállalja a felelősséget, anélkül, hogy egymás költségvetésébe ilyenkor politikai szempontok alapján bele mászna, nyúlna. Ez a gentleman's agreementet nem látom szépnek, hogyha bárki megsérti, nem csak azért, mert, a, mert hogy társjogalkotónk a tanács, hanem azért is, mert a jövőben várhatóan a végrehajtó kompetenciák növekedése terül, miatt a külpolitikában költségnövekedés lesz a költségvetésben. Ez az Instruments Agreement, eznek semmi köze ahhoz, hogy nyilvánvalóan szükség van az ellenőrzésre, pénzügyi ellenőrzése szigorúságra. Kérem, hogy ezt vizsgálják felül. Kaszak képviselő, illetve a kaszak jelentéshez adom meg a lehetőséget. Köszönöm, elnök. A 2007-es mentesítésre vonatkozóan nem tartózkodtam bizonyos paragrafusokkal kapcsolatban, mert téves információkat tartalmaztak, valamint a média által is hamis információk terjengtek a önkéntes nyugdíjalap tagsággal kapcsolatban. Kombendit képviselő nyugodtan aludhat, mert ennek a nyugdíjalap tagoknak a jogai nem kell, hogy az ő zsebéből történjen a finanszírozásuk, sem az utódjaiknak. Nagyon jó lenne egyébként, hogy a saját házatáján a Konbendit képviselő úr, az ő, ő juttatásait finanszírozó költségvetési juttatásokat mindenféle probléma nélkül fogadtuk el. Öt év alatt egyébként úgy tűnik, hogy egyetlen egyszer vett részt azon a bizottsági ülésen, aminek tagja. A legendárius jogalkotási tevékenység ebben a parlamentben, valamint sajtótájékoztatási aktivitása egy kicsit erről is szólhatna, mint 68-as szeméről, azt hiszem többet nem is várhatunk tőle. Azt hiszem, hogy a felelősségi köröket, jogi felelősségei köreit a parlamentnek csak így tetszés szerint senki sem változtathatja meg. Nos pedig Fjellner jelentéssel kapcsolatban az ügynökségekről Kenan képviselő kap szót, aki szavazat magyarázásra kért a TIKAU jelentésre vonatkozani szót a közúti szállítás vonatkozásában, valamint egy másik szavazat magyarázat kapcsán. Nincs is itt Kalanan? Nincs. Vamos a ver, entonces. Akkor a kérdés megoldódott. Ügynökségekről szóló jelentés Hanner képviselő. elnök úr. Nagyon sok európai ügynökségről szavaztunk, a külső határok ügynökségéről, számos ügynökségről. Úgy tűnik, hogy van az euroszkeptikus érv, a jogi érv és a demokratikus az euroszkeptikusok érvelése, erre nem térnék ki, ők azt gondolják, hogy ne legyen ez európai szinten, a e, jogi e, magyarázat sem érdekel senkit. A Lisszaboni e, szerződés értelmében ezeknek nincsen megfelelő jogi alapja, de demokratikus érv lehet, hogy a federalista a kollégákat érdekli, hogyha egy ilyen parlament a saját politikájának nagy részét kihelyezi, lehet, hogy évente egyszer meglátogatja az ügynökségeket a bizottság, és azt várjuk ezektől az ügynökségektől, hogy elvégezzék a mi munkánkat, akkor úgy érzem, hogy ezzel csökkentjük a saját kompetenciánkat és a demokra, demokratikus mandátumunkat. Mindenki legyen ezzel tisztában. La señora Siri tiene pedidas muchas. Köszönöm, Stéri képviselő nagyon sok szavazatmagyarázatra kért időt, asszony, Kérném, hogy egymás után egyszerre. Megadom a szót mondja el mindazt, amit el kell mondani. Köszönöm, elnök úr. A Szíria az a keresztnevem, Havira családnevem. Noha eddig még soha nem fűztem szavazat, magyarázatot a szavazatomhoz, ma valóban sok ilyenem van. Először is Rosses új jelentéséhez, amelyet megszavaztam a közlekedési bizottság javaslatai alapján, mert úgy érzem, hogy ezzel a témával két egymásnak ellentmondó szabályozás foglalkozik, és ezeket harmonizálni kell egymással. Ez mindenképpen indokolja ezt a lépést, az administratív költségek csökkentését is segíti. Goz úr jelentését is támogattam, mert ezen a területen az új szabályozást hatékonyabbá teszi, a nemzeti kompetenciát erősíti, ugyanakkor páneurópai vizsgálatokat is lehetővé tesz a, az igazságtalan verseny esetei esetében. Duson úr jelentését is támogattam, mert az árufuvarozást az európai vasúti hálózat fejlesztése feltétlenül javítaná, költségeket csökkenteni, és a versenyt igazságosabbá tenni. Az európai belső piacban mindenképpen integrálni kell a vasúti közlekedés, és fel kell függeszteni azokat a még mindig hatályban levő korlátozásokat, amelyek gátolják ennek a fejlődését. Az épületek energiahatékonyságáról szóló jelentést is támogattam, mert rámutat arra, hogy milyen kihívások előtt állunk, és látható, hogy 20%-át meg lehetne takarítani hatékonyabb épületekkel az épületek energiaköltségének. Az energiahatékonyság az európai gazdaságnak is jót tenne, mert ez ráadásul még munkahelyeket is teremteni, új típusú ágazatok virágzását tenné lehetővé. Tehát nem elég az emissziót korlátozni, hanem kreatív módon kell a környezetet védeni, hogy az egyúttal a külső energiáktól való függőségünket is csökkentse és munkahelyeket is teremtsen. A Bozúr kapcsolatban a hitelminősítő intézetek kérdését megszavaztam, mert itt egyetértek azzal, hogy ezt az ágazatot szigorúan kellene felügyelni. Az egész globális válság is az ellenőrzés hiányára vezethető vissza, és mivel a hitelminősítő intézmények globálisan működnek, ezért globális szabályok kell, hogy vonatkozzanak rájuk. Nem tudom persze, hogy az európai jogalkotás ebben mennyi tud belenyúlni, és mennyiben tudja ezt javítani, át értékelni. Egy biztos, hogy a harmadikok országra való tekintettel ezt meg kell fontolni. A, a vízi utakon közlekedő utasok jogaival foglalkozó szöveg kapcsán örülök annak, hogy szabályozás születik most, ebben a kérdésben, mert ez javítja ezen utasok jogait, jog, jogi helyzetét, biztonságát, és javítja a fogyasztók jogait is általában. Albertini úr a busz közlekedésről szóló jelentését is támogattam, mert ezeknek az intézkedéseknek végül az lehet a következménye, aminek örülök, hogy az eddig igazságtalan verseny valamelyest igazságosabbá válik, a vasúti utasok és a busszal közlekedők jogai között egyenlőbbek lesznek az előviszonyok. A szállító cégeknek nagyon sok új típusú követelménynek kell megfelelniük, időt kell hagynunk nekik arra, hogy hogy tevékenységüket összhangba hozzák az új szabályokkal, amelyek azonban jók. Az utolsó jelentés az intelligens szállítórendszerekről is rámutat arra, hogy ezek biztonságosabbá tették a közlekedést, működőképesek, politikai céllá tették a közlekedés biztonságát, a szállítás környezetbarátságát, ezért szavaztam meg ezt. Úri jelentését a Marco Polo 2 program kapcsán pedig azért támogattam, mert a közlekedési dugók elkerüléséhez segít minket hozzá, környezetileg is hatékonyabbá teszi a közlekedést, ugyanakkor aggaszt, hogy minden évben pénzügyi támogatásra szorul az ágazat sok szereplője, ezt a pénzt okosabban is el lehetne költeni, ezt csökkenteni kell. De Sean ö, kolléga jelentését is támogattam, mert a vasúti közlekedés a szállításban azért még mindig jelentős szerepet játszik Európában, különösen az áru szállítás, teherszállítás területe. Ez a jogalkotás másképp nem is működne, csak így jó, és így javíthatja a vasúti szállítás hatékonyságát a szabályozás egyedül. Ma délelőtt eszmét cseréltünk, ugye az egészségügyi témák kapcsán felmerült jelentésekről szavaztunk is róluk, a betegek jogairól, ezeket is támogattam, mivel az a véleményem, hogy a parlament túl sokáig belenyugodott abba, amit a jogászok alkottak a politikusok helyett abba a rendszerbe, és végre a nép által választott parlamenti képviselők mondják meg, hogy mi történjen ezen a területen. Itt volt ennek az ideje, hogy ezt az irányelvet hát útjára indítsuk. Trakatellis úr jelentése a ritka betegségekről a betegjogok témának a kiterjesztése, ezt is támogattam, de a 15-öst, a 15-ös módosítót nem támogattam, mert ez az előző századba ö, visz minket vissza. A politika ö, ne ö, engedje meg a genetikai módosítását az emberi lénynek. Ami a városi közlekedésről szól jelentést illeti, azt is támogattam, mert nagyon fontos szerepet játszik a városi közlekedés az életünkben, sőt az áruszállításban is, és itt az ideje, hogy külön válasszuk az sokféle városi stratégiától. És Anna Jensen jelentését is támogattam az intelligens közlekedési rendszerekről, hiszen a normalizálás, az egységesítés csak jót tehet az ágazatnak, mert erre is szükség volt. Már nagyon köszönjük, képviselőasszony! Usted tenía una segunda explicación de voto, vettem észre, hogy ön még egyszer kért szót, de ugye kértem önöket az elején, hogy ezt egyben tegyék meg. Szeretném idézni engedelmével Shakespeare munkáját az jellemzi, hogy bármilyen tapasztalatokat hordozunk is, ezek hatással vannak ránk. Nem csak, hogy ezek a gondolatok utalnak az európai helyzetre, hanem a gazdasági helyzetre. Ez a fantasztikus terület teljes mértékben el van veszve. Anglia de figyelj. a shameful conquest of itself. If there's a better description than that, Mr. President, I've yet to hear it. Azt gondolom, hogy ennél jobb leírása, mint a felolvasott idézet, nincs is a helyzetnek. Ez de rapsoda. Eh? Lo ha hecho usted muy bien. Vamos a ver. Eh, mi... nagyon szépen idézte az említett eh, költőket, írókat. Kamál úr a FIKA jelentéshez. Köszönöm szépen, elnök úr, adják meg a lehetőséget. Azt gondolom, hogy amikor az Európai Parlament ügyeiről beszélünk, akkor mindig biztosnak kell lennünk abban, hogy morális szempontból vezetjük ezeket a kérdéseket. Például az energiahatóságot, nemzeti, regionális vagy helyi szinten azt gondolom, hogy helyi szinten nagyon sok mindent meg lehet oldani, de fontos nemzeti és európai szinten a legjobb gyakorlatokat kicserélni. Fontos, hogy morális vezetőségünkről tegyünk tanúbizonyságot. Hogyan behetünk az épületek energiabiztonságáról, hogyha egy, itt, egy parlament itt Strasbourgban dolgozik, egy pedig Strasbourgban. És mi a helyzet a széndiokszid kibocsátása itt Strasbourgban az épület kibocsátásával, amikor több tízezer tonna széndiokszid kibocsátásra kerül sor évente. Azt gondolom, hogy ezt az elszentséget meg kell akadályoznunk, és le kell zárni a parlamenti Strasburgi épületet. Most pedig Kamál úr, hadd mondjam el önnek, hogy ön még egy másik dolgot akar elmagyarázni, másik szavazatát, ugye? Igen, a jelentés, és innen is kívánok neki gyors gyógyulást. Hál' Istennek sikerült neki is használnia egy másik ország egészségügyi rendszerét, brit állampolgárként a belga egészségügyi rendszert. Ez mindenképpen egy lépés a megfelelő irányba, csak úgy, mint maga a jelentés, amely, használ, amely segítségre szolgál a polgároknak, eh, abban, hogy használják az egészségügyi szolgáltatásokat. Hogyha megnézik a felgyógyulási rátát a különböző országokban mindenféle betegségekből, akkor ez sokat elárul. Ha ezt a betegek is tudhatják, ezeket az adatokat, akkor választani tudnak az országok között, hogy hol a legnagyobb a felgyógyulás esélye. Azt gondolom, hogy ez, ez megfelelő lépés. Nagyon gyakran kritizálom mindazt, ami ebben a teremben történik, de akkor, amikor pozitív lépések történnek, és tényleg a polgárok javára válnak, akkor szívesen ismerem ezt el. Köszönjük, Kamal úr, és most pedig Rojtova asszony következik, aki elmagyarázza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 to je zpráva trakatellis. a potom prosím čas pane předsedo eh, mohu pokračovat? mohu pokračovat? děkuji. takže já jsem jenom ještě mluvila ami a Trakato jelentést illeti, Trakatis jelentést illeti, kérem a jegyzőkönyvben eh, ezt is vegyék fel, hogy nem szavaztam meg a Crowney jelentés ellen szavaztam, ugyanis nem következetes. 40-50 év múlva természetesen majd szabályoznunk kell az előadó művészek szerzői jogi kérdéseit. Jelenleg ezen előadó művészek szövet szövetségei, eh, szervezetei gyűjtik eh, a bevételeket, és eh, ennek két százalékát osztják szét az előadó művészek között, a többi pedig a lemezgyártó cégek bevétele. És ez nagyon hátrányos a különösen a kezdő művészek számára, illetve az adófizetők számára is. Itt felmerülnek az archívumok és a könyvtárak kérdései is, és ezek miatt elleneztem a jelentést. Köszönöm. Furé asszony is magyarázattal jelentkezett a Jensen jelentéshez kapcsolódóan, és a Duson jelentéshez. Furé asszony asszonyja szó most. Köszönöm, elnök úr. Ami a Jensen jelentést illeti, én ezt megszavaztam. Ez az intelligens közlekedési hálózatokról és rendszerekről szól, amelyek interoperábilissá tennék a technológiákat, amelyeket a közlekedési ágazatban használunk. Az innovációt a közlekedési szektorban is elő kell mozdítanunk, különösen, hogyha a járművek biztonságát ezzel tudjuk elérni. Az innovációnak nincs semmi értelme, hogyha az alkalmazását az egész EU-ban nem tudjuk támogatni. Ez az irányelv csökkenteni fogja a halálesetek számát, a közúti halálesetek számát, és csökkenti a súlyos balesetek bekövetkeztének esélyét. Az Európai Unió célként tűzte ki, hogy 2010-ig felére csökkentse a halálos balesetek számát 2000-hez viszonyítva. Ami a határon átnyúló együttműködést illeti, itt a megfelelő irányelvet még a tanácsnak el kell fogadnia. Ez az irányelv is életeket fog megóvni, mert elérhető azzal vele, az vele, hogy ha valaki közlekedési szabályt sért egy másik országban, akkor a saját hazájában ezért megkapja a büntetését. A Tusson jelentésre áttérve, Eh, örülök eh, annak, hogy eh, elfogadta a parlament ezt a jelentést a záruszállításról, hiszen örömmel látom, hogy az áruszállítás is figyelmet élvez. A vasúti áruszállítás, teherszállítás jelenleg nem megfelelő, nem teljesen megbízható. Éppen ezért nem minden megrendelő tudja azt használni. A vállalkozók számára E, olyan feltételeket kell terjentenünk, amelyek révén ők áttérhetnek a közúti e, áruszállításról a vasúti áruszállításra. Ezzel e, egyrészt csökkentenénk az utaink, útjaink zsúfoltságát, másrészt a gáz kibocsátásokat is csökkentenénk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szállítási rendszerünk jobban működnek. Posszelt úr a Trakatelis jelentéssel kapcsolatban beszél. Én a botrányos 15-ös módosítóindítvány miatt nem szavazta meg ezt a jelentést, ugyanis itt a nem megszületettekkel cseréli fel a gyógyítás kérdését. Az embereknek a megfogantatástól fogva joga van az életre, és ezt a jogot radikálisan megkérdőjelezi a jelentés a nem megszületettek kapcsán, és ez egyértelműen ellentétes az orvosi etikával. Ez egy gyilkosság, és ezt elfogadhatatlannak tartom. Ezt a módosító indítványt botrányosnak tartom. Annak ellenére, hogy a ház komoly elismertségnek, elismertségre tett szert a bioetika területén. Elnök úr, köszönöm szépen. Az ODI jelentéshez kapcsolódóan Greszle asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A mentesítéssel kapcsolatos szavazásban a bizottság mentesítése ellen szavaztam, mégpedig a következők miatt. Alapvetően arról van szó, ahogy a bizottság a két új tagállam Románia és Bulgária csatlakozását kezelte, ugyanis mindkét országban számos probléma adódott, ehhez rengeteg európai pénz kapcsolódott, illetve tűnt el. Ezeket a pénzeszközöket be kéne fagyasztani, 2008-ban rengeteg pénzt veszítettünk el, és ez az ellenőrzési rendszerekkel függ össze, amelyek hiányosan működnek. Romániában óriási a korrupció, mértéke, és szerintem ez mind az előcsatlakozási folyamat számlájára írható, úgyhogy a jövőben ez tanulságul szolgálhat, másképp kell eljárni majd a csatlakozási tárgyalások során, én tehát szeretném felszólítani a bizottságot, hogy segítse a két új tagállamot abban, hogy megfelelő pénzügyi ellenőrzési rendszereket építsenek ki, és hogy ez ezen a területen mutatkozó gyengességeket felszámolják, ugyanis ezek tartós problémák, amelyek egész Európát érintik. Köszönöm, Gressle asszony. Most pedig akkor felfüggesztem három óráig az ülést. Köszönöm szépen.